Azt hiszem, itt van már velünk a vonalban Nikola Schmidt biztos úr. Nagyon örülünk annak, hogy itt van közöttünk a mai délelőttön, hiszen már nagyon vártuk az Európai Bizottság irányelv tervezetét, tisztességes minimálbért minden európai munkavállalónak. Tisztességes élethez való jogot senkitől sem lehet megtagadni, és mindenkinek jár annyi pénz a munkájáért, amiből tisztességgel meg tud élni. Sajnálatos módon nagyon sokan az Európai Unióban minden hatodik munkavállaló alacsony bérűnek minősül. Azokról az emberekről beszélünk, akik akkor is dolgoztak, amikor a karantén alatt megállt az élet. Ezek valóban a frontvonalban dolgozók gyakran. Például az öregek otthonában dolgozók tipikusan ide tartozhatnak. Az Európai Unió minimál bér javaslatát Ursula von der Leyen ígérte meg az európai, par, európai választásokat követően, és az európai szociális pillér kapcsán ez szerves részévé vált az Európai Unió gazdasági helyreállítási tervének. Tudom, hogy ez egy roppant ambíciózus projekt, nem egy ö, mindenkire egy, mindenkinek egyforma bért típusú javaslatot várunk, de azt hiszem, hogy mégis valamiféle közös szabályozásra szükség van, de majd Schmidt biztos úr elmagyarázza nekünk, hogy pontosan miben is áll az Európa Bizottság ez irányú javaslata. Parancsoljon biztos úr, kérem, hogy 8 percben próbálja összefoglalni, és aztán jönnek majd a kérdések két körben. Reméljük lesz idő a válaszokra. Parancsoljon biztos úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon jól felvázolta ennek a javaslatnak a kontextusát, illetve az első parlamentben tartott beszédében tett erre ígéretet eh, eh, asszonyunk Ursula von der Leyen, hogy egy olyan jogi eszköz bevezetésére fogunk javaslatot tenni, amely tisztességes európai béreket garantál majd mindenkinek. Uh, we have to uh... hiszen a munka méltóságát és a munka értékét meg kell becsülni és meg kell fizetni. fizetni. Ahogy azt már említettem, a mindennap munkában menő emberek 10%-a sajátos módon szegénységben él. Egy integrált Európában, egy integrált e, belső piacon e, szerintünk megengedhetetlenül magasak a bérezésbeli különbségek. Egy a héthez az aránya, vagy hétszeres különbségek találhatóak a bérek tekintetében az Európai Unióban. Próbáljuk tehát elhelyezni a Covid-válság kontextusában ezt a mostani javaslatot. Megpróbálom röviden felvázolni, hogy mit is tartalmaz a javaslatunk. Először is az alapszerződések nem adnak nekünk túlságosan nagy hatáskört, ezért az Európai Bizottság megpróbálta szigorúan az szerződések által biztosított hatáskörökön belül megtenni ezt a javaslatot, amely értelmében tehetünk javaslatot jogalkotási javaslatot is, amely a munkakör, az életkörülményekre vonatkozik, de nyilván a bérek megállapításának hatáskörével nem rendelkezik az Európai Bizottság, ezért a javaslat nem is állapít meg egy európai minimálbért. Csak egy olyan keretet próbálunk teremteni, amelyben a tagállamok, a szociális partnerek jobban hatékonyabban tudnak megállapítani méltányos minimálbéreket. Európában nincs egy egységes rendszer. Vannak, akik azt mondják, hogy 27 különböző rendszer működik, de ha leegyszerűsítjük, akkor is két különböző rendszer van. Hat tagállamban egyáltalán nincsen kötelező érvényű minimálbér, jogilag szabályozott minimálbér. Ez teljesen a munkáltatók előjoga ezeket megállapítani. És az elején kimondtuk, hogy ezeket a nemzeti rendszereket tiszteletben tartjuk, ezeket megóvjuk, megvédjük. Ebben a javaslatban sem megyünk ezzel szemben. E-, egyértelműen ki is mondjuk, hogy nincs semmi, nem rovunk semmiféle kötelezettséget azokra a tagállamokra, ahol a kollektív szerződésekben fektetik le a minimálbéreket, nekik nem kell kötelező érvényű országos szinten alkalmazandó minimálbért bevezetni. Ez egy nem csak jogilag elismerjük ezt a már működő rendszert, hanem egy jogi garanciát is biztosítunk annak fennmaradására. Ez az első, amit fontos leszögezni. Másodszorban. Nem csak a minimál bérek kérdésével foglalkozik ez a javaslat. Említettem, hogy hat országban csak a kollektív szerződésekben rendelkeznek ezekről. Éppen ezért a kollektív szerződések előmozdítását is célozza ez a javaslat, hiszen a minimálbér és a kollektív szerződéskötés e, intézménye egymástól ne, nem különíthető el, éppen ezért úgy érezzük, hogy segíteni kell a kollektív szerződéskötéseket, a kollektív tárgyalásokat. A szociális piacgazdaság egy nagyon fontos gazdasági fogalom, és az egyik központi az egyik központi eleme ennek a kollektív szerződések, illetve kollektív tárgyalások. Vannak tagállamok, ahol közel 100%-os a kollektív szerződések által lefedett munkavállalók aránya, Ausztriában közel 100%, Bulgáriában mindössze 20% ez az arány. Egyébként, hogyha a béreket, a minimál béreket vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy általában a magas, a kollektív szerződések által nagyobb arányban lefedett munkavállalók aránya rendelkező országokban általában is jellemzően a minimálbér is ö, magasabb. 70%-os célt tűztünk ki tehát a tagállamok elé, őket arra ösztönözve, hogy a szociális partnereket segítsék abban, hogy a 70%-os kollektív szerződések általi lefedettséget próbálják elérni. Nyilván ez közép-hosszú távon elérendő és elérhető cél. Nem egyik napról a másikra fog ez megtörténni. A törvényileg kötelező minimálbérek, minimálbérre rendelkező országokra áttérve, felmerül a kérdés, hogy itt milyen elveket kell tiszteletben tartani. Első számú célunk a konvergencia. Gazdasági konvergencia, hiszen az Európai Unióban általában a konvergenciát szolgáló politikákat hajtunk végre, gondoljunk csak a kohéziós politikára, de szociális, gazdasági konvergencia is elengedhetetlen, hogyha komolyan gondoljuk a belső piac kiteljesítését. Ezért kérjük a tagállamokat arra, hogy jogilag, törvényileg szabályozott minimál bérre rendelkező országokban mérjék fel ezt a rendszert, és vizsgálják meg, hogy ez a törvényileg szabályozott minimál bér elegendő ahhoz, hogy tisztességesen megéljenek belőle az emberek. Erre eszközöket próbálunk majd adni a tagállamoknak, kritériumokkal, mérőszámokkal, referenciapontokkal próbáljuk segíteni őket, de természetesen a nemzeti kontextusban kell mindezt érteni. Mi ezeket nem akarjuk megsérteni, nem akarjuk e, e, ezeket áthágni. Tudjuk, hogy a tagállamok berendezze, hagyományai, társadalmi berendezése, gazdasági rendszere jelentősen eltér. Kritériumokról beszéltünk. Milyen kritériumokra gondolunk? Például a minimálbér vásárlóereje, az élet költsége, a szociális transferek, a különböző szociális támogatások, illetve a minimál bérre kivetett, vagy esetleg adó mértéke, vagy esetleg a minimál bér adó mentességének megléte. Hiszen ez nyilván befolyásolja. A, a termelékenységhez a minimálbér és a termelékenység összekapcsolása, vagy a minimálbér alakulása az évek során, ennek automatikus vagy nem automatikus indexációja. Ezek mind-mind olyan kritériumok, amelyekkel lehet vizsgálni a meglévő minimálbér. Például az átlagbérhez az átlag bérhez viszonyítva mennyi a minimálbér, ezek nyilván azért jó eh, elképzelést adnak arról, eh, hogy az adott országban a minimálbér valóban méltányos, tisztességes szinten van-e. A szociális eh, partnerek bevonása a minimálbér megállapításába, ez egy szintén fontos elem hiszen az egész javaslatunk az erős szociális párbeszédre épül, azt célozzuk, hogy a szociális partnerek minél nagyobb mértékű bevonásával történjenek meg a minimálbérrel kapcsolatos döntések meghozatala. A szociális párbeszéd tehát a törvényileg kötelező érvényű minimálbér bevezetése kapcsán is kiemelten fontos. Említettem tehát a minimálbér és a kollektív szerződések kapcsolatát, a közbeszerzési irányelvre is utalunk, hiszen a tagállamok ezen említett irányelv értelmében figyelemmel követhetik azt, hogy az adott közbeszerzésben résztvevő cég tiszteletben tartja a minimálbér követelményeket, illetve tiszteletben tartja a kollektív szerződéseit. Ezzel is hozzájárulhatnak a tagállamok, kormányzatok ahhoz, hogy a kollektív szerződések, illetve a minimálbérrendszere erősödjön. Végezetül hogyan működne, működhetne ez az irányelv? Még egyszer mondtam, a bérek megállapításában az Európai Bizottságnak, az Európai Uniónak hatásköre nincsen, ezért óvatosan kell eljárnunk. De a monitoringban igenis van hatáskörünk, ezért nagyon erős monitoring rendszert képzeltünk el. A tagállamoktól egy jelentést várunk arról, hogy hogyan alakultak a bérek és azon belül a minimálbér, hogyan állapítják meg a minimálbért ezeket, hogyan indexálják, hogyan kapcsolódik ez a kollektív szerződés kötéshez, a kollektív szerződések a munkálók milyen arányát fedik le, ez az első, amit várunk azoktól a tagállamoktól, ahol van minimálbér. Itt Egyébként számos olyan adat van, amit a minimálbérre nem, nem rendelkező tagállamok is használhatnak a jelenleg működő rendszer felmérésére. Biztos úr, sajnálom, sajnálom, már három percet adtam neki, önnek a nyolc percen felül, de be is fejeztem, rettenetesen visszhangos közben a hang, mondja a tolmács. Köszönjük szépen a Foglalkoztatásügyi Bizottságban általában nem ilyen szoros a dolog, de mivel a tolmácsoknak 12.30-kor befejezhetik a munkaideje, ezért sajnálatos módon közé, közbe kell avatkoznom. Rátke képviselő képercben a következő. Ja, a Vorsitzende, Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, köszönöm szépen ezeket a, ezt a bevezetőket. Köszönjük ezt a javaslatot is. Ez már régóta vártuk ezt. Örülök annak, hogy ez végre megszületett. Én az elmúlt két napban minden, mindent hallottam, volt, aki ezt teljes mértékben el akarta utasítani, ennek az ellentetjét is ha hallottuk, hogy nem megy eléggé messze ez a javaslat. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy a helyes útra kell terelni a javaslatot, Örülök annak, hogy ennek a javaslatnak a középpontjában nem egy központi meghatározás áll, hanem a kollektív tegyelások a, állnak. Nagyon fontos ez, hogyha a megfelelő bérezésről van szó. Az európai közösség, az európai acél és acél közösség szerződését kell megnézni, és itt is beszélnek a bértárgyalásokról. Ezért azt mondhatjuk, hogy ez a Európai Unió alapjához tartozik, szerintem jó irányba halad. Ez várom mindenkivel a konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen. Engerius asszony, és utána Berne asszony következik. Jungerius asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr. új irányt vesz a bizottság, ezt mondhatjuk, ezzel a javaslattal paradigmaváltásról van szó, és ezt üdvözlöm, hogy nem a piaci versenyt helyezik teljes mértékben előtérbe. Köszönöm a bizottságnak a javaslatot. Védelem lesz ez a munkavállalóknak a túl alacsony bérekkel szemben, olyan kritériumokat dolgoznak ki, amelyekre majd alapozzák a törvényben meghatározott minimum bér eszközét. Az bér 60-50 százalékáról beszélünk, ez volna a kötelező minimálbér. Időközben kedvezően alakulnának a munkavállalók bérei a kollektív szerződések preferenciájával. Én úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk a társadalmi, a szociális haladást Európa egészében. Meg kell valóban erősíteni a kollektív szerződések intézményét, nagyon érdekes lesz majd alaposabban megvizsgálni a kollektív szerződés definícióját a javaslatban. Mindenféleképpen garanciákra van szükség, hogy, a, hogy jól működjenek a tagállami szabályok. A munkavállalóknak így nagyobb lesz a biztonsága, a tagállamoknak kell biztosítania a minimum béreket, illetve a kollektív szerződéseket a közbeszerzésben előnyben részesítik. Én úgy gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a kötelező minimál bér csökkentését elkerüljük. Így kezdődik, és itt kezdődik a valódi társadalmi változás. Most a Rinyútól René asszony következik. Tessék. Monsieur le commissaire. Euh, Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a biztos úr itt van velünk. A Renew francia küldöttsége nevében szeretnék gratulálni az irány tervezethez. Azért jóval több, mint ajánlások azt hiszem, hogy a szociális konvergencia terén bőven van mit tennünk, és a szociális jogok pillérét valahogy el kell kezdenünk átültetni a gyakorlatba hogyha valóban fel akarunk lépni a tisztességtelen verseny, például bérversennyel szemben, akkor szociális konvergenciára van szükség. Arról nem is beszélve, hogy brain drain, tehát agyelszívás van több szakmában, amit ezzel a módszerre tudnánk lassítani. Remélhetőleg ez az irányelv a kollektív szerződéskötések tekintetében is előrelépés lehet, amit várnak tőlünk az európai munkavállalók és remélhetőleg a férfiak és a nők közötti bérkülönbség csökkentésének eszköze lehet, illetve vonzóbbá teheti azokat a szakmákat, például az egészségügyben vagy az otthoni ellátásban dolgozók számára, amik bizonyra jelentősen alul, alul fizetettek sok tagállamban mostában. Ez az irányelv az atipikus munka vállalók, vagy, a, vagy például a platformon dolgozók számára is nagyon hasznos lehet. We'll hear from Madame. Köszönöm szépen. Zsámé asszony, függetlenek, és Hansen asszony készüljön fel. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, egy éve annak, hogy az európai minimálbérrel kapcsolatos ígéretet először hallhattuk, óriási szociális gazdasági különbségek vannak a tagállamok között, kelet, nyugat, észak, dél kapcsán. Az európai intézmények pedig szabályozni kívánják ezt a területet, annak azt állítva, hogy a munkavállalók érdekét szolgálja ez. Elképesztő célokat hallottunk, amelyek néha egymásnak ellent mondanak az átlagbér 60%-ában megállapítani a minimálbért, ezt is hallhattuk, miközben azt is hallottuk, hogy nem tesznek eleget sok tagállamban. Tudjuk, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások miatt, amit az Európai Unió tárgyalt le, ki van téve a külföldi versenynek az európai piac, az európai cégek. A delokalizáció, az a, az a termelés unión kívülre történő telepítéseivel is évtizedek óta küzdünk. Az Európai Unión belül sem tudunk a szociális dömpinggel semmit kezdeni, miközben említem, hogy a legalapvetőbb szociális környezetvédelmi és egészségügyi szabályokat sem betartó tagállamokkal folyamatosan nő a kereskedelmünk. Ez olyan gazdasági, szociális és egészségügyi bizonytalanságot teremt az európai munkaerőpiacon, amelynek látjuk a, az eredményét. És azt, hogy egy föderalista irányelvet próbálnak a Covid-válság leple alatt becsempészni Európába, ez nekünk egyáltalán nem tetszik. A szuverenitást még nagyobb mértékben kell tiszteletben tartani, mint korábban, ugyanúgy a nemzeti hagyományokat. Köszönöm. Now, Madam Peter Hansen. Köszönöm szépen. Peter Hansen és Rafalszka asszony pedig eh, kérem készüljön fel. Can you hear and see me? Yeah, okay, I think it works now. Azt hiszem, hogy most jól működik. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy eljött hozzánk ma. Egyetértünk, hogy túl sokan keresnek nagyon alacsony bért, és ezt rosszabbította a koronavírus válság. A zöldek nagyra értékelik, hogy a bizottság megpróbál erre megoldást találni, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek tiszteletben tartják a kollektív szerződések rendszerét. Szomorúan mondom, hogy ez a javaslat nem üti meg a mércét. Ez még megengedi akár a két eurós órabért is, amiből nem lehet megérni egyetlen országban sem. Nem igazán látom, hogy kinek kell növelnie a béreket ezen javaslat alapján. Dél- és Kelet-Európában valószínűleg ez nem fog sokat segíteni a helyzeten. A dokumentumok alapján arról is szó van, hogy a nők és férfiak közötti fizetésbeli különbséget csökkenteni jelentősen ez a javaslat. Nem értem, hogy hogyan kérem erre adjon magyarázatot. Én azt gondolom, hogy komolyan kell ezzel foglalkozni. Válom, várom a válaszait, és remélem, hogy jól tudunk majd együttműködni. Köszönöm Péter Hansen asszony. Most Rafalska asszonyt fogjuk meghallgatni az ECR részéről, és Willumsen úr készül elő. Vagy fel. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen azt, hogy bemutatta ezt az irány tervezet. Köszönöm szépen, nagyon türelmes. Nem, nem csak uh, amiatt vártam ezt, hogy ez rettentően uh, um, fontos. A szerződések uh, nem adnak arra lehetőséget, hogy megszabjuk a bérezés mértékét, ez egy nagyon nehéz kérdés, ezért a következő a kérdésem. Ez nem avatkozik ebbe, ez a javaslat a tagállami kompetenciába. Két pontra szeretnék vonatkoztatni. A más, negyedik cikkben szó van a a kollektív tárgyalásokról. Itt nem beszélnek azonban a minimálbér. Beszélt arról, hogy hat ország van, ahol eh, a szociális partnerek együtt határozzák meg a minimálbért, viszont nálunk Lengyelországban törvényi úton szabályozzák ezt. Tehát, ahogy mondtam, nincsen EU-s kompetencia abban, hogy meg lehessen határozni a kollektív tárgyalásokat, illetve ezek mértékét. Kérem, gondoljanak arra, hogy ez a kötelezettség azon országra is vonatkozik, amelyek jogalkotási módon szabályozzák a minibélbért. más országokhoz képest van egyfajta minimálbér. Meghatároztunk egy óránkéti bérezést is. A jelenlegi rendszert szélesebb körű társadalmi konzultáció után hoztuk létre. Van a javaslatban arról is szó, hogy megpróbálják, megszakítja az elnök a hozzászólót. Ezek a mutatók, amelyeket említettek ebben a javaslatban, ezek kötelező jellegűek lesznek-e, vagy inkább fakultatív jellegűek? Az első kört Williamson úr felszólalásával fogjuk zárni. Öné a szó most, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Három kérdést szeretnék feltenni. Először is többször említette, hogy a skandináv modellre nincsen hatással a minimálbérjavaslat az EU részéről. A tagállam döntheti el, hogy a megfelelő minimálbér követelményt hogyan teljesítik kollektív szerződése vagy más módon. Nincsen kötelezettség a célok elérésére a szövegben, a javaslatban, ami azt jelenti, hogy az olyan munkavállaló azt jelentené, hogy a bírósághoz fordulhat az a munkavállaló, aki nem kapja meg a megfelelő minimálbért. Ezért azok az országok, ahol kifejezetten vagy csak kizárólagosan a kollektív szerződéssel dolgoznak, ott hátrányba kerülhetnek a munkavállalók. Svédországban, Dániában ez a helyzet, az a szakszervezetek tárgyalnak a kollektív szerződésekről, és ők hoznak lépéseket, intézkedéseket, hogyha 70%-nál alacsonyabb mértéket tapasztalnak, Ez olyan beavatkozás lehet a skandináv országokban, ahol, ami alááshatja a szakszervezeti tagság vonzerejét. A 153-as bekez, cikk 5-ös bekezdése a szerződésben vonatkozik erre. Mi volna az irányelvnek a gyakorlati következménye a legalacsonyabb kötelező minimum bér tekintetében? Köszönöm szépen, köszönöm. Most a biztos úrnak adom meg a szót. Schmidt biztos úr, kérem, hogy röviden válaszoljon, holott tudom, hogy ez szinte lehetetlen vállalkozás, de ezért kérem próbálja meg. Öt percet tudunk adni az első kör kérdéseinek megválaszolására. Kérem tehát röviden. Nos, köszönöm szépen először is a támogatást, illetve a különböző felszólalók a kollektív szerződés fontosságát kiemelték többször. Nyilván ez az egyik legfontosabb célkitűzés ebben a javaslatban is, vagyis hogy a tagállami rendszerekben figyelembe vegyék a méltányos minimálbér előírását. Feltették a kérdést többen is, hogy mi lenne a hatása mindennek. Egyrészt a következményekre kérdeznek rá, a másik oldalon pedig ott vannak a félelmek, hogy a nemzeti rendszerekbe beavatkozunk, de ha nem avatkozhatunk be a tagállami rendszerekbe, akkor semmilyen rendszerbe nem avatkozhatunk bele. Be. Úgyhogy itt azért ellentmondást érték, érzékelek, de ez más kérdés. Az, hogy a közvetlen hatást hogyan tudjuk értékelni. Időt vesz majd igénybe ennek a jogszabálynak a, az elfogadása, a végrehajtása és ahogyan ez elhangzott, ez egy megközelítésváltás, paradigmaváltás. Azon dolgozunk, hogy a bérek konvergáljanak, összetartsanak, és ez újdonság, és én voltam már munkaügyi miniszter is, és emlékszem, hogy a közelmúltban volt arról szó, hogy csökkennének a minimálbérek. Ez meg is történt egyébként bizonyos tagállamokban, úgyhogy ez valóban vízválasztó ez a megközelítés. A, növek, a nők nagy része minimálbért kap, illetve a minimálbéreseknek a nagy része nő, mondom inkább így. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív fejlemény a nők számára szűkíti a különbséget a nők és férfiak bérei között. Ami a szuverenitást illeti, való igaz, belső piac, egységes piac a célunk, ez minden gazdaságnak előnyére szolgál. Azt is szeretnénk, hogyha ez a, a belső piac szociálisan is méltányos volna, igazságos szuverenitást is akarunk, nemzeti szuverenitást és egységességet is. Most a belső protekcionizmusról beszélek, és nem arról, hogy harmadik országok felé milyen kapcsolatot alakítunk ki. Az Európai Unión belül is alakul ki egy ilyen fajta protekcionizmus, hogyha valaki erre törekszik, ennek meg lesznek a súlyos következményei az indikátorokkal kapcsolatosan. Ezek nem kötelezőek, az indikátorok, az 50-60 százalék nem kötelező jellegűek, és a nemzeti rendszerekbe való beavatkozás nem úgy történik meg majd, hogy ezeknek teljesen meg kell válasz, változniuk. De azért szerintem bizonyos kritériumokat fel kell használni, hogy objektívebbek legyenek a kritériumaink. Voltak tagállamok, ahol növelték a minimumbéreket, nem is őket akarom bírálni. Ami a skandináv modellt illeti, nem, az irányelv egyetlen állampolgárnak sem ad jogot, hogy az Európai Bírósághoz forduljon és követelje az X összegű bért. Ez inkább egy alapvető jogi elvet fogalmaz meg ez az irányelv, nem alapoz meg jogot az állampolgárok számára. Szeretném, hogyha nem ismételgetnék ezt a fals megállapítást többször. Ami a skandináv modellt illeti, az első cikk harmadik bekezdése inkább egyfajta védő intézkedés, ami korábban nem létezett, és amikor azt mondjuk, hogy az olyan országok, ahol kollektív szerződésekkel dolgoznak kizárólagosan, nem lehet rájuk kényszeríteni, hogy a kötelező minimálbért vezessék be. Nyilván a bíróság sem kerülheti meg azt, amit a jogalkotó a jogszabály szövegébe írt. A bíróságnak akkor van nagyobb mozgástere, amikor nincsen rendelkezés a jogszabályban, akkor azt mondhatja a bíróság, hogy így vagy úgy gondolkodik, például a Lafal ügyben és a többi ügyben, de most van egy kifejezett rendelkezés erről az egyik cikkben, ilyen értelemben egyértelmű, hogy a skandináv modell kellő védelmet élvez. Köszönöm. Uh, Köszönöm, hogy az első kör kérdéseit megválaszolta. Most hallgassuk meg második körben a kérdéseket. Kassa úr következik az LPP-től, e mindenki másfél percet mondta, és Dobrev asszony készül a következő kérdésre. Kassa úr. Thank you. Um, I... Köszönöm szépen, remélem, hogy hallható vagyok, és üdvözlöm a biztos urat is, és a kollégákat. A minimálbér kérdése az EU-n belül már hosszú ideje napirenden van. A bizottság az irányelv már közzétette. Nagyon eltérőek EU szerte a minimálbérek, és a világjárvány még rosszabb helyzetet idézett elő azok, akik a leginkább meg sínlik ezt a válságot, pontosan azok, akik a legalacsonyabb fizetéseket kapják a társadalomban. Persze nem a járványra kell most reagálnunk, hanem hosszú távú megoldást találnunk egy hosszú távú problémára, amely több millió embert érint COVID előtt és még inkább COVID után akik túl keveset keresnek ahhoz, hogy tisztességesen megélnek belőle. A biztos bevezetője egyértelművé tette, hogy nem fog ráerőszakolni a tagállamokra egy bizonyos rendszert ez az irányelv. Kérdésem, ha most van hat olyan tagállam, ahol nincsen tagállami minimálbér, ezekre nézve a biztos úr tudna, meg tudná osztani velünk azt, hogy hogyan próbálják ösztönözni a munkavállalókat a kollektív szerződésekben való részvételre. Köszönöm szépen, nagyon jó volt az időzítés. Dobrev asszony másfél percben, és utána Álszaláni úr asszony a Rinyútól. Dobrev asszony. Yes, thank you very much, and uh, thank you very Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a javaslatot, biztos úr. Történelmi jelentőségű ez a javaslat a parlamentben, a frakcióban, ebben a szakbizottságban is nagyon sokat dolgoztunk ezen. Ágnesszel egyetértek, hogy valóban paradigmaváltásról van szó, és most kezdődik a szociális Európa történelme. Értem a kollégák aggájait. Azt kell mondanom, hogy Skandináviában nagyon jó szociális partnerségi rendszer működik, amit irigylünk. Különösen innen Magyarország ról, de nagyon sok ország van Magyar a, Európában, ahol nem ennyire jó a rendszer, nem vagyunk ilyen jó helyzetben. A skandináv országok példát mutatnak, szeretnénk elérni ezt a szintet, de ne feledkezzünk meg arról, hogy 2008-9 után Európa erőfeszítései kudarcba fulladtak, és a szociális, illetve a kollektív szerződések rendszere pontosan azért csorbul, mert a 2008-9-es válságot nem jól kezelte az Európai Unió. Biztos úr, mi a szándék azokkal az országokkal, akik szándékosan rombolják a partneri kapcsolatot a szakszervezetekkel országaikban. Gondolkodnak-e abban, hogy ezt a megközelítést szankcionálnák, vagy más intézkedéssel büntetnék? Most a Renew, illetve az IDP következik. Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük biztos úrnak, hogy időszakított ránk erre a mai eszme cserére. Közeledik a Halloween, és svédként engem erre erre tent, megrémiszt ez az egész. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy előn ezzel a javaslata, ezzel a javaslata, annak ellenére, hogy 13 tagállam nemet mondott erre az ötletre, ami jól mutatja, hogy az északi országok, a skandináv országok nem az egyedüliek, akik aggódnak a javaslat miatt. a fölfele mutató vagy irányuló szociális konvergencia gondolata szép és jó, de hogyha a nemzeti rendszer, a nemzeti be, vagy belpolitika számára nem fontos az, hogy egy megfelelő szociális jóléti ellátórendszert építsen, akkor ezt az Európai Unió Brüsszelből nem tudja pótolni. Ebben a dokumentumban, illetve az érvelésében biztos úr azt hiányolom, hogy a nemzeti szintre semmiféle felelősséget nem akarunk igazán róni. Szerintem más jobb politikákkal el lehet érni ugyanezt a célt. Az igazán rászorultak számára ezek az ígéretek nem sokat érnek. A legaggasztóbb azonban az skandináv modell számára veszélyes lehet, hiszen az élet minőséget nem lehet a minimálbér emelésével javítani. Köszönjük Lici asszony az idő részéről, aztán Péter Hansen asszony következik, Lici asszony. Buongiorno commissario. Jó napot kívánok, kedves biztos úr, köszönöm szépen, hogy itt van ma körünkben a következőről szeretnék beszélni. Bizonyára tudja, hogy eh, a bérdömping ellen szeretnénk fellépni. Szeretnénk a különbözőséget is leépíteni az európai gazdaságok között. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Mi a helyzet az a tipikus bérezési helyzetekkel. Mi a helyzet a közös minimálbér számítási módszerével? Itt számos dolgot nem vettek figyelembe. Például Olaszországban, bizonyára tudja, 80%-os tarifa megállapodások vannak, és más variánsokat itt nem vesznek figyelembe, mert ezek különbözőek. Lehet, hogy ezt is figyelembe kellene venni akkor, amikor a minimálbért kiszámítják, és más juttatásokat is figyelembe kell venni, például a szabadsághoz való jogot, vagy az eltérést a megszabott munkatávtől. Itt nagyon különböző szabályozások vannak, ágazatonként erre is koncentrálni kell. Köszönöm szépen. Peter Hansen asszony a következő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a válaszát, biztos úr, örülünk annak, hogy több intézkedést fognak majd beterjeszteni a bérkülönbségek tekintetében. Ön említette a preambulum bekezdésben, hogy a szociális védelem a célja ennek az irányelvnek, de azt is elmondja, hogy a tagállamoknak a versenyképességet is figyelembe kell venniük, erre is ügyelniük kell, amikor a minimálbért meghatározzák. A kérdésem az az, hogy ez hogy összeegyeztethető a szociális Európával, és úgy gondolja-e, hogy a bérek versenyeszközként használhatóak ebben, ami pedig a munkavállalók definícióját eh, illeti, itt bizonyos területeket nem fednek le, például azokat, akik sérülékeny helyzetben vannak, csak eh, a munkaszerződéseket nem elegendőek, sokkal inkluzív módon kell a munkavállalókat eh, definiálni. Hogyan eh, kívánja ezt eh, elérni? Annak érdekében, hogy több embert lehessen ezzel lefedni. Ügyelni kell a leghátrányosabb helyzetű csoportokra is, a minimál jövedelem lenne a legjobb megoldás szerintünk a leginkább leszorulók számára. Még egy dolog, a minimálbér az egyetlen módja ön szerint a szociális Európa megvalósításának mit fog tenni azok számára, azok érdekében, akik a munkaerőpiacon kívülre szorultak? Köszönöm, mondja az elnök, megadom a szót Sidvó asszonynak az ECR részéről. So, Madam Sidlo is... Sidvo asszony nincs összekötetésben, Daniel asszony következik, majd Rondinelli. Daniel asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Schmidt biztos úr. Tegnap a sajtótájékoztatója után azonnal kaptam egy e-mailt a Német Munkáltatói Szövetségtől, akik aggodalmukat fejezték ki a javaslat miatt, és szeretnék arra is rámutatni, hogy itt kompetenciákat lépnek át, illetve a tarifaszabadságot megkérdőjelezik. Az Európai Bizottság a múltban megkérdőjelezett béreket. Meg vagyok arról győződve, hogy ez nem így volt. és ezért én ezt a aggodalmat én álszednek tartom, de bár köszönöm az önjavaslatát, de lehetett volna ez bátrabb, és én azt mondja, hogy ki akarja hozni a szegénység spiráljából azokat, akik dolgoznak, és mégis szegények. Viszont jó kritériumokat próbáltak megfogalmazni, ez, ez jó, az is jó, hogy konvergenciát kívánnak elérni, de nem adnak egyértelmű vörös vonalat meg, és ez kellett volna a 60% a, a medián jövedelemnek, felfele kellene konvergálni a minimálbérek esetében, és kíváncsi vagyok arra, hogy főként a kivételek esetében, amit lehetővé tesznek, mit gondol, hány ember fog több bért kapni ezen javaslat miatt. Lehet, hogy esetleg nem lesz elegendő ez a javaslat. Reagálnak ugyan a szakszervezetek kérésére, hogy legyen magasabb minimálbér, de keveset tesznek, és a helyszíni küzdelmek folytatódni fognak, de hogy ez a javaslat elég lesz, azt nem tudom. Az elnök megszakítja a hozzászólót, mert több mint két percet beszélt, még tíz perc van, eh, amíg velünk vannak a tolmácsok, tehát kérem, hogy eh, tartsák be a felszólalás időt. Sidvo asszony, SCR, majd Rondanelli asszony. Jó napot kívánok! Szeretném felhívni a figyelmet eh, két dologra. Először is szerintem túllép az Európai Unió kompetenciáján ez a javaslat, a minimálbér, a eh, tagállami kompetencia. Itt figyelembe kell venni a különböző gazdasági, pénzügyi felteleket, különböző módon eh, van itt a társadalmi megállapodás ezzel kapcsolatban. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, ez nagyon lényeges szerintem a von der Leyen asszony terjesztette eh, elő ezt a javaslatot, de akkor még nem tudtuk, hogy a második hulláma a járványnak ennyire romboló jellegű lesz az európai gazdaságra nézve. Így úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban talán nem a legjobb az, hogyha megpróbáljuk eh, rákényszeríteni a tagállamokat, akik éppen mostan eh, a járvány ellen küzdenek, egy ilyenfajta irányelvet rákényszeríteni a tagállamokra, ez nem a legjobb megoldás. Rondinelli asszony, csak egy perce van, tessék. Jó napot kívánok, biztos úr. Gratulálok ahhoz, amit elért, hogy elérte hogy beterjeszthesse ezt a javaslatot. A vitából kitűnik az már, hogy ez egy olyan javaslat, amely nagyon sok vitát fog eredményezni. Az ötcsillagos mozgalom kötelező érvényű nyokotási aktus szeretne. Úgy gondoljuk, hogy az a férfiak és nők közötti bérkülönbség nem elfogadható. Nem elfogadható az, hogy vannak olyan emberek, akik dolgoznak, és mégis szegénységben élnek. Lenne néhány kérdésem, hogyan lehet kapcsolatot teremteni a minimálbér és a dolgozó szegények között. Hogyan lehet ezt összekötni a termelékenységgel? a minimálbért egyfajta produktivitási rátához akarja kötni. Az elnök megszakította a hozzászólalót, most megkapja a szót a biztos úr. Kérem, igyekezzen, próbálja megválaszolni az összes kérdést. Tudom, hogy ez nehéz, de 5 perce van. Okay. Köszönöm szépen ahol csak kollektív szerződésrendszer működik, és még mindig vannak olyanok, akikre ez nem vonatkozik. Én arra biztatnám a szociális partnereket, hogy terjesszék ki a kollektív szerződések lefedettségét. Én ezzel teljesen egyetértek. Nagyon jó rendszer ez, nagyon hatékony, tehát mindent meg kellene eznek érdekében tenni, hogy kiterjedjen ez a rendszer minden, minél nagyobb számú munkavállalóra. Ez olyas valami, amit eh, nemzeti szinten a szociális partnereknek kell megtenniük, eh, nekik van erre illetékességük. Másrészt mi azt halljuk, hogy a szociális partnerséget romboljuk, de én nem láttam eh, semmilyen rendelkezést. Pontosan az a célunk, hogy a szociális partnerséget megerősítsük, és igazából nem láttam azt a 15 tagállamot, ahol ezt megtagadták. Nem tudom, hogy milyen, milyen szövegről beszélt. Én engem erről nem tájékoztattak, és gondolhatja, hogy nagyon sok egyeztetés voltak tagállami miniszterekkel, és nem találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy 15 tagállam megtagadta volna a közreműködést. Valóban az irányelv célja hogy az életszínvonalat javítsa és az életminőséget az európaiak számára. Az irányelv minden munkavállalóra vonatkozik, akinek munkavállalói szerződése van, másrésztről, akik más megoldásokkal dolgoznak, más eszközökben kell gondolkodnunk, például a platformokon dolgozók, vagy a szerződés nélkül dolgozók esetében. Ez a szöveg azokra vonatkozik, akiknek munkavállalói szerződése van. Az irányelv vel kapcsolatosan persze mindig nagyobb kontextusban kell gondolkodnunk. A gazdasági összefüggéseket nem felejthetjük el. De hogyha egy és hétszeres a szakadék a tagállamok között már, ami a tagállamokat illet, illetve minimálbért, nem tekinthetünk el a gazdasági különbségektől, de ezen is dolgoznunk kell. Ösztönöznünk kell a beruházásokat, és javítani kell a gazdasági struktúrákat, ez is kétségtelen. Ami a minimális bevételt élet, illetve a minimál jövedelmet, ez egy másik aspektus, de azokra is gondolnunk kell, akik nem tudnak munkát vállalni, valóban a minimál jövedelem is egy érvényes gondolat. Természetesen ez az irányelv bizonyos munkadókat megriaszt, de minden szakszervezettől megtudhatjuk, hogy a bérek nem követték a termelékenységi bővülést vagy javulást. Valóban a béreknek a termelékenységet követniük kell, ami pedig az illetékességet illeti van, aki azt gondolja, hogy jó lenne, hogyha meghatároznánk a béreket, mások ezt túlzott illetékességnek tartják. Mi nem határozunk meg minimálbért, illetve nem korlátozzuk azt. A COVID hatásai nyilván egyértelműek, de most akkor csökkenteni szeretnék a minimálbért Azért, mert akik most küzdenek ezzel a válsággal, talán az ő bérüket is önök szerint csökkenteni kellene. Hát én ezt igazából nem értem. És már említettük, hogy ez csak egy eleme a bérek meghatározásának. A cél hogy ne tartson szét annyira a termelékenység és a bérek alakulása, de az elmúlt időszakban, az elmúlt években a bérek nem követték a termelékenység alakulását. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Ha van még kérdésük, akkor, és úgy gondolják, hogy nem kaptak választ, akkor eh, van arra lehetőség, hogy megkeressék e-mailen a biztos úrat, és írásbeli eljárásban kapjanak választ a kérdésekre. Elnézést, hogy ennyire szigorú voltam az időzítése, de sajnos csak ennyi időnk volt az ülésre és az eszmecserére, és a tolmácsok egyébként megajándékoztak minket 10 plusz percer, ezért hálásak vagyunk. Köszönöm szépen, és kellemes délután kívánok mindenkinek viszontlátásra!